szavazta meg a jelent. Eh, Köszönöm szépen. Kedves kollégák, szeretném üdvözölni a kanadai parlament eh, képviselőit, illetve kanadai állampolgárokat, akik eh, a galérián ülnek azért jöttek Brüsszelbe, hogy európai parlamenti képviselőtársaikkal találkozzanak a 32. kanadai európai parlamenti vegyes bizottsági ülés keretén belül. Nagyon sok kollégánkkal tudtak tárgyalni, tegnap Ipröbe utaztak, a fegyverletétel való megemlékezés keretén belül. Szeretnék nekik kellemes itt tartózkodást köszönni az Európai Unión belül. Köszönöm. Most pedig